Holnap 9 órakor folytatjuk a munkát, 9 órától 13 óráig, 15 órától pedig a délutáni eh, ülésszakot. A napi rendet eh, közzé